hozzuk összefüggésbe, hanem növelni kell a Törökországgal történő együttműködést is, amennyiben a jövőben Törökország csatlakozik az Európai Unióhoz. Az IPA 3-nak az IPA 2-es folytatásának kell lenni, amelyet minden tagállamnak végre kell hajtania. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kücsük képviselő. Igor Soltész képviselő a Zöldek nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez egy rendkívül fontos eszköz a csatlakozáshoz, és ez az elmúlt időszakban is bevált, és fontosnak bizonyult az IPA három új elvekből indul ki, ezeket természetesen támogatni kell, ez a megközelítés a források tisztességes elosztásából indul ki. A hatékonyságot, a gazdaságosságot kívánjuk erősíteni, de vannak bizonyos csapdái is ennek a fellépésnek. Erre szeretném most felhívni a figyelmet, ugyanis a tagjelölt államok az eddigi programjaikban IPA 2, Európa egy során már pénzeket kaptak, és az új elvekhez nekik alkalmazkodniuk kell. Figyelembe kell vennünk a realitást is. Arról van szó, hogy az Európai Bizottság is intenzíven kell, hogy segítsen, hogy tudatosítsuk, hogy képezzük az embereket, hogy elfogadják ezeket az új mechanizmusokat, hogy ezek az eszközök tényleg elérjék a céljaikat. Azt gondolom, Fontos, hogy a civil szektort is bevonjuk, amely lényegesen hozzá tud járulni a saját tapasztalati alapján ahhoz, hogy hogyan lehet a pénzeket a leghatékonyabban felhasználni. Talán a regionális együttműködést is fokozottabban kéne előtérbe helyezni. Ez egy nagy kihívás az Európai Parlament és a Bizottság számára egyaránt. Köszönöm, Soltis képviselő. A GUE nevében Jaromír Kohlícsek képviselő kapszót parancsolja. Köszönöm szépen. 2015. novemberében az Európai Bizottság létrehozott egy középtávú stratégiát a bővítésre. A nyugat-balkáni országoknak a tagjelölt státuszt kívánták megadni, és ilyen értelemben párbeszédet folytatni ez a stratégia folytatandó az IPA három keretében, amely 2021-ben kezdődik, és a lehető legjobb hatást kívánja elérni a csatlakozási tárgyalások során. Itt gazdasági reformokra van szükség, állami intézményekben és jogállamiságban emberi jogok, kisebbségek védelme, ezek mind nagyon fontos feltételé a csatlakozásnak, illetőleg a versenyképesség is ide tartozik. A pénzek allokációja 2021 és 2027 között 14,5 milliárd eurót jelent, és ez tartalmazza az, ez annyi, amit a Csehország fizet az EU költségvetésébe, ehhez képest számos célt kívánunk kezelni, a szociális innovációt, a migrációt, a klímaváltozást, az Erasmus Plus program, stb., ami itt szóba kerül. Az, ez komoly hatalmat ad az Európai Bizottságnak, nem egészen világos kritériumok alapján sajnos, ezért a programot általában üdvözöljük, de konkrétan ezt nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen, Kohlicse képviselő. Akkor az EFDD nevében James Carver képviselő kapszott elnökasszony. Valószínűleg ez az utolsó felszólalásom, és nagyon élvezem, hogy mennyire növekszik a bizalmatlanság a ház iránt. Látjuk, hogy mennyire nem összehangolt itt a probléma. Itt változik a realitás, és vegyük például Törökországot. Ebben a hónapban ismerték, ismerték el hivatalosan, hogy a török helyzet nagyon rossz. Rengeteg adófizetői pénz ment Törökországba, és most kiderült, hogy Törökország még sem felel meg a saját európai értékeiknek. Nézzük meg Lengyelországot és Magyarországot, mennyit kritizálják őket. Igazából mennyit kárt okoznak még, mielőtt észreveszik, hogy a polgárok nem akarnak önökből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az ENF nevében Mário Borgézió képviselő A vitában, ami a jogállamiságot és az alapjogokat illeti, itt a kritikus felszólalás leginkább Törökországgal szemben valósult meg, de én azért felhívnám a figyelmet valami másra is, aminek fényében megítélhetjük az előcsatlakozási politikánkat és annak hiányosságait egy kicsit olyan, mint hogyha nem látnánk az Európai Unió szemében a szálkát, sőt a fát, mert ugye itt a szerb válság és a koszovói helyzet is nagyon aggályos ahelyett, hogy felfüggesztenénk ennek az országnak az előcsatlakozási támogatását, amit ugye háborús bűnösök irányítanak, inkább a diszkriminatív politikát támogatjuk. Ráadásul maga az Egyesült Államok külügyminisztériuma is már egy jelentést írt erről. Koszovó arra ítéli az ott élő szerbeket, hogy nem mozoghassanak, röghöz köti őket, sőt, még ráadásul a szolidarisztikus megközelítés az ortodox egyház részéről szintén elfogadhatatlan. Köszönöm, Borgézió képviselő. Akkor David meg Elister kapszót. Madam President, Elnök asszony, Hán biztos úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, mint már hallottuk ma este, ezek az eszközök, amely az előcsatlakozásra szolgálnak, biztosítani szeretnék az azon országok átalakulását, amelyek az Európai Unió tagjai kívánnak lenni. Meggyőződésem, hogy az IPA eszköz 2021-2027 között egy modernizált eszköz kell, hogy legyen, és le kell vonnunk a következtetéseket a mostani IPA programok végrehajtásából. Ezért üdvözlöm ebben a jelentésben, hogy síkra szállnak egy hatékony, tisztességes megosztás mellett, tisztességes felvizsgálatot, ellenőrzést tartanak font, fontosnak, és a kondicionalitást is erősítették, és egy célzott felfüggesztésről is beszélnek, ha szisztematikusan megsértik az EU értékeit, és aláásak a kopenhágai kritériumokat, és köszönöm szépen az előadóknak, helyes úton indultak el meggyőződésem szerint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Julie Ward képviselő parancsolja az előcsatlakozási segítség nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió külpolitikájában, főleg amikor a bővítése váró országokról van szó. Mindent meg kell tennünk, hogy támogassuk a haladó reformokat ezekben az országokban. Emberi jogokat, demokráciát, jogállamiságot, a korrupció elleni harcot. Ezeknek kell a abszolút prioritásoknak lenni. Az új támogatási eszköz rugalmasabb. Éppen ezért jobban alkalmas a bonyolult Törökországhoz függödő, függő kapcsolataink rendezésére. Aggasztó az emberi jogok helyzete Törökországban. És most azt látjuk, hogy erősebben kell hagyatkoznunk a civil társadalomra, mint a kormányszervekre. Meg vagyok győződve róla, hogy Törökország jövője Európában van. Nagyon sok embert ismerek a török civil társadalomból, és ők mondják, hogy a törökök is demokráciára és emberi jogokra várnak, arra, hogy az európai család tagjaivá váljanak. Folytatnunk kell a proaktív politikánkat, hogy az intézményeket és a civil társadalmat ugyanúgy figyelembe vegyük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ward képviselő asszony. A következő Fábio Castaldo képviselő parancsoljon. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Einstein is elmondta, hogy a cél szentesíti az eszközt, vagy mégsem, szerintem ez a mondat tökéletesen ráillik a mai helyzetre is, mert szerintem nem túl jó az, hogyha az IPA 3 technikairól vitázunk. Viszont az már sokkal érdekesebb, hogy mire is használjuk fel, mi a politikai cél, mi a mögöttes cél. Én azt gondolom, hogy a az eszköznek csak akkor van értelme, hogyha a célnak megfelel, úgyhogy az IPA 3-tól mi azt kérjük, hogy az azt megelőző eszközhöz képest inkább alkalmazkodjon az adott politikai helyzethez. Köszönöm szépen Szalafranka és Falkenstein uraknak a kiváló munkáját. Én azt hiszem, hogy ebben a jelentésben egy ilyen anyaggal találkozhatunk. Tehát tényleg nagyon jó előrelépésekről számolhatunk be a parlament előjogainak megőrzésében vagy megerősítésében is, az eszköz politikai ellenőrzésének, demokratikus ellenőrzésének tekintetében. Ezen kívül nagyon pozitívnak, sőt szükségesnek tartom azt is, hogy a kondicionalitást megerősítettük, annak az alapján, hogy a benchmarkok hogyan alakulnak az adott országban. És most lehetőség nyílik arra is, hogy legalább részben vagy teljes mértékben fel lehessen függeszteni a az alapok kiosztását akkor, hogyha a kopenhágai kritériumok, az alapjogok sérülnek, vagy az emberi jogok. Hát legyünk eléggé bátrak ahhoz, hogy ezt majd így alkalmazzuk, például Törökországgal szemben is, mert különben a hitelességünket fogjuk elveszteni. A kohéziós politika az Európai Unió egyik definiáló politikája, és az IPA külön marad, még akkor is, amikor a többi eszközt fúzionálják. Nem tudom, hogy a holnapi döntéshez én azt gondolom, hogy sokkal bátrabb döntésekre van szükség. Ez sajnos a múltban hiányzott, de most az új eszközöknek köszönhetően nagyon jó öm, eszközök lesznek a kezünkben, de a mi feladatunk az, hogy ezeket hatékonyabban fel is tudjuk használni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kasszaldo képviselő. Herold Annemans képviselő kap szót az ENF nevében. Kollégás, nicht allein, Kedves kollégák, elnök asszony, az Európai Parlamentnek eh, bizonyos álmokkal fel kell számolnia eh, hogy a hát Törökország például EU tag lesz. A milliárdokat le kell állítani, amik odafolynak, amelyekkel ezt az álmot támogatják. 140 ezer embert bocsátottak el a pucs után, és 40 ezer eh, bíróról volt szó, ügyészről van szó, több 50 ezer embert börtönbe vetettek 150 TV csatornát állítottak le, 250 újságírót tartóztattak le, és sok ezer ember veszített el a munkáját. Ezt egyben kell látnunk, és kombináljuk azokkal a milliárdokkal, amiket befektetünk a régió, a kormányokba, az Európai Unióban például állami imaházakat építenek itt Európában. Tehát eh, az ő pénzükből, tehát hagyjuk abba végre a felzárkóztatási pénzek kifizetését. Nincs értelme ennek, nem kerül egy sor erre a csatlakozásra. Köszönöm szépen, Edward Kukán képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a két előadónak. Elnézést esetleg várna egy kicsit, ugyanis van egy kék kártyás. Elfogadja a kék kártyát? Igen. Fleckenstein úr, 30 másodperce van. Hanemansz úr, Igazából nem fogta fel, hogy miről vitázunk? néhány hete úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a tárgyalásokat, és a tanácsot is meg akarjuk nyerni. Az eszközök tekintetében a civil társadalomra koncentrálunk Törökország esetében. Az IPA 3-mal van egy olyan eszközünk, amelyel kijelenthetjük, hogyha nem működik, akkor kevesebb pénz van. Tehát megfelelő irányba megyünk, minek kezdi a beszédét egy múltbeli témáról? igazatod? Köszönöm szépen. Várjuk Annemans úrtól a választ 30 másodpercben. Fleckenstein kolléga a legnagyobb tisztelettel. Ez a vita egy olyan koncepció alapján áll, amelyet nem ismerek el. Törökország nem európai ország, nem is lesz európai ország. Én nem akarok harcolni Törökországgal, legyünk jó szomszédok. De a török integrációról szóló álmot adják már fel. Ez minden. Szerintem jobb lenne más témákról beszélni. Megpróbál valamit menteni, ami menthetetlen. Köszönöm szépen, és most kap szót Kukán képviselő. Thank you once more. Köszönöm még egyszer. Nagyra becsülöm a két előadót. Jól készítették elő, jól készítették el ezt a jelentést. Az EU-nak fókuszálnia kell olyan befektetésekre, olyan projektekre, amelyek a jogállamiságot, a demokratikus intézmények működését segítik elő, és természetesen ide tartoznak a szabadságjogok, az alapvető jogok is, mint a véleményszabadság és a média szabadsága. Annak érdekében, hogy elérjük ezeket a célokat, fontos, hogy együttműködjünk a kormányokkal, de aktívan támogassuk a civil társadalmat is. Szükség van arra, hogy a pénzügyi támogatást bölcsen használjuk fel ebben a régióban. Mi vagyunk a legnagyobb donor, és a legnagyobb kereskedelmi partner az összes érintett ország vonatkozásában, az infrastruktúrába, energiahálózatokban, környezetben, mezőgazdaságban mezőgazdaságba történő befektetés a legjobb módszer. Igenis, a reformra kötelezettséget kell vállalniuk, és be kell tartaniuk ehhez az alapvető értékeket is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kukán képviselő. A következő képviselő Nina Gill parancsoljon. Gratulálni szeretnék az előadóknak is a kiváló munkához, és a biztos úrnak is. Üdvözlöm a bizottság általános terveit, hogy növeljék a befektetéseket az új több éves pénzügyi keretben Skeptikus vagyok az IPA-val kapcsolatban. Volt lehetőségem missziókban részt venni, ilyen államokban, amelyek tagjelöltek, és meglepődtem, amikor ott jártam, hogy milyen korlátozott abszorpciós kapacitással rendelkeznek ezek az államok részben. Ezért a kérdésem a bizottsághoz a következő. Hánul, remélem ide figyel, ha kérdezek hogy hogyan fog ez működni, ha IPA 3 esetében az abszorpciós kapacitással a tagjelölt országokban mint már hallottuk, a parlament a felfüggesztés tett javaslatot a törökországi tárgyalások kapcsán. A legnagyobb IPA kedvezményezett Törökország milyen eh, módon érinti az IPA kifizetéseket ez a felfüggesztés. A többi tagjelölt országot tekintve az EU Szerbiában nem éppen kedvező fogadtatásra lehet. A szerbek és a kínaiak befektetéseit sokkal nagyobbra becsülik, és túl is becsülik. Ki mit kívánnak tenni, hogy jobban láthatóvá váljunk az EU részvételével kapcsolatban a Szerbiában? Köszönöm szépen, Gil képviselő. A következő képviselő Angelo Csokke parancsoljon. az albán hatóságokhoz fogok fordulni, egyrészt, másrészt pedig Európában van olyan pénz, amelyet a csatlakozó országoknak adnak. Viszont Albániában olyan családok vannak, akik fenyegetik a családainkat. Nem fogadjuk el, hogy Európai Uniós polgárokat zsaroljanak. Az albán családok között nagyon sok olyan van, aki zsarolja az olaszokat. A család elvesztett egy albán tolvajt, és most megpróbál bosszút állni, zsarolni, gyilkolni. Az albán kormányt figyelmeztetni kell a saját bűnözésére, és be kell követelnünk azt, hogy ügyeljenek a jogállamiságra. És a polgárok oldalán állunk, és nem a maffia, nem a tolvajok oldalán. Köszönöm szépen, Csokka képviselő, Alois Péterle képviselő kap szót, parancsoljon. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, a felzárkóztatási eszközöl segítünk a tagjelölteknek, a potenciális tagjelölteknek, hogy megtalálják az utat az Európai Unióba. Ezzel az eszközzel az EU mindenek előtt az emberi jogokat, a demokráciát, a jogállamiságot kívánja erősíteni. Meggyőződésem, hogy a nyugat-balkáni államok tagsága fontos lépés a béke megteremtése irányában. Az európai projektet nem lehet lezárni addig, amíg olyan államok nem lesznek az EU tagjai, amelyek Európa részét képezik földrajzilag és történelmileg. Ez a finanszírozás hozzájár az Európai Unió kohéziós politikájának sikeréhez, és a csatlakozás az egyik legfontosabb terület, de ennek feltétele az intézmények kialakítása, az állami hatóságok hatékonyságának erősítése. Feltétlenül szükség van arra, hogy megteremtsük a polgárok bizalmát. Köszönöm szépen. Péter leképviselő, Lajma Andri Kiene képviselő kap szót. Elnök asszony, köszönöm mind a két előadónak a kiváló munkáját. A előcsatlakozási eszköz több milliárd eurót jelent. Európát azonban ez az óriási összeg biztosabbá teszi, prosperálóbbá teszi, hiszen ha szomszédainknak jól megy, akkor nekünk is jobban megy. A bővítési politika nagyon erős ösztönző a jelölt országoknak, hogy liberalizálják kereskedelmüket, rendbe hozzák igazságszolgáltatásukat. Az IPA 3 az az eszköz, amely a nyugat-balkáni országokat és Törökországot ösztönözze a reformok végrehajtására, hogy fellépjenek a korrupció ellen, támogassák a gazdasági fejlődést, a beruházási klímát és a jogbiztonságot. Az európai szomszédok támogatása azonban feltételekhez kötött, és az IPA 3-ban a feltételrendszert tovább kell erősíteni és nagyon oda kell figyelni, hogyha a jogállamiságot, a demokráciát, az emberi jogokat megsértik. Hiszen ha ezek megsért kerülnek, akkor szankciók legyenek. Köszönöm szépen, André Kéne képviselőasszony. A következő és az utolsó felszólaló Zsiliana Zovko képviselőasszony. Köszönöm szépen, kedves elnökasszony, kedves Hán biztos úr. Nagyon nagy kihívásokkal kell megküzdjenek az Európai Unió tagjelölt államai. Éppen ezért fontos lenne az, hogy prioritást képező területeket állapítsunk meg. Itt főként az intézményi ellenállóság és a biztonsági feltételek megteremtése a cél. Úgy gondolom, hogy ezen keresztül egy stratégiai ö, kommunikációs ö, terv kidolgozását kell támogatnunk, a vizibilitást az Európai Unión belül, épp úgy, mint a tagjelölt államokban növelnünk kell, így lehet az Európai Unió legfontosabb eszközét a béke és a stabilitásra fordítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Zopkó képviselő. Most pedig egy listan ulkopuolelta. Felszólási igény van. Stanislav Polcsak részéről parancsoljuk. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Myslím si, že... Köszönöm szépen, kedves elnök asszony. Én hiszek abban, hogy azok az országok, akik az Európai Unióba szeretnének belépni, nekik érezniük kell azt, hogy támogatjuk őket, ezért szeretném mindenképpen az európai szomszédság politikát is támogatni. Én szerintem fontos lenne az, hogy igazi motivációt lássunk, és motiváljuk a vála, változásokat ezekben az országokban. Emellett szeretnénk támogatni azt a javaslatot is, hogy az Európai Parlament szerepét növeljük a delegált jogi aktusokon keresztül. Ami pedig Törökországot illeti, szerintem nagyon fontos az, hogy a török öm, állampolgárok is érezzék az Európai Unió közelségét, de jelenleg Törökország egyáltalán nem áll készen arra, hogy az EU-ba csatlakozzon. Szerintem ezt a török kormány is így gondolja, úgyhogy fontos lenne, hogy minél hamarabb dialógust kezdeményezzük velük a demokratikus jogok megsértéséről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Polcsa képviselő. Akkor Hán biztosnak adom át a szót. figyelmet a hogy Gil képviselő mondja, kérdést intézett önhöz. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Nem csak Gill asszony, hanem más kommentárok is arra késztetnek, hogy válaszoljak. Mindest köszönöm a vitát, az eszmecserét. Ez egy olyan eszmecser, amely rámutat arra, hogy számos megállapodásunk van, és a konstruktív munkának ez feltétele. Általános egy megegyezés van abban, hogy fokozni kell az együttműködést ezekkel a tagjelölt országokban. Ide tartozik az alapjogok és a, az jogállamiság kérdése fontos, a gazdasági irányítás és a reformok, természetesen a, a demokratikus intézmények erősítése, a közintézmények erősítése továbbra is fennmarad, és ez az együttműködésünk egyik alapköve. A, a határokon átnyúló együttműködés a tagállamokkal és az IPA kedvezményezettekkel rendkívül fontos. A Nyugat-Balkán terület stratégiában egyre inkább szerepelnek azok a pontok, amelyeket szem előtt tartunk, és úgy gondolom, hogy a jelenlétünk rendkívül fontos, így tudunk támogatást biztosítani. Fleckenstein úrnak mondom a civil társadalmat és a a demokratikus folyamatot. Ez segít abban, hogy támogassuk Törökországot, de lehetővé teszi azt is, hogy értékeljük a helyzetet, amely kialakul egy adott országban. És ezzel rátérek egy néhány kommentára, amit is asszonytól hallottunk, de hát vannak aggályok, amit Gillasszony is felvetett. De ezt össze tudjuk kötni egy új helyzettel. Ez azt jelenti, hogy prioritásokat jelölünk ki, és ezt hozzászabjuk az ország politikához. És ahol haladást sikerül elérni, akkor ne, ott szeretnénk a felelősséget erősíteni a partnereink körében. Ez konkrétan azt jelenti, hogyha abszorpciós problémák tényleg fennállnak a jövőben, nem tudjuk ezt, ezt úgy tudjuk elkerülni, hogyha a prioritásokat aszimmetrikus módon kezeljük. Mondjuk egy-egy ország esetében problémák vannak az érett projektek előkészítésében. Az a tapasztalatunk, hogy ők mindig képesek arra, hogy előkészítsék a projekteket, de mondjuk az egyik egy területen, egy másik pedig egy másik területen. Nyilvánvaló, hogy ö, ö, olyan rendszer kialakításában kell segítenünk, hogy a projekteket jól előkészítsék, és így a pénzügyi támogatást meg is tudjuk adni hozzá. De ezzel tematikai prioritásnak az alapvető ötlete az, hogy legyen egy verseny, egyfajta regatta a tagjelölt országok között, és egy megfelelő rugalmasságra is van szükség, hogyha egy-egy ország a jogállamiságot helyezi előtérbe, akkor meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ezt tegyék. Mások a közlekedésre fókuszálnak, de a végén ugye itt a csatlakozás napján az összes elemet át kell ültetniük a gyakorlatba, és ezt nekünk el kell fogadnunk, hogy megtették, és akkor lehetnek új tagállam. De hogyha el akarnak jutni ide, akkor nagyobb rugalmasságra van szükség véleményem szerint. Nyilvánvaló az, asszony lesz egy ilyen indikatív, ország specifikus boríték, de azért alapvetően arról van szó, hogy tematikai prioritásokat alakítunk ki, meggyőződésünk, és a nagy többség ezt osztja itt a parlamentben, hogy segítsünk kint a terepen rugalmasabbnak, hatékonyabbnak lenni, és hogy a közös érdekeinket képviseljük, ami pedig az, hogy jól felkészítsük ezeket az államokat arra, hogy tagok legyenek. Ennyit szerettem elmondani. A 14,5 milliárd euró egy jó beruházás a stabilitásba, a prosperitásba fektetünk be itt Európában vagy exportáljuk a stabilitást, vagy importáljuk az instabilitást. Ez a választás. Úgy gondolom, hogy amit itt leírtunk, az hozzájárul a céljaink eléréséhez, és úgy gondolom önök is támogatják ezt, és örömmel várjuk a további tárgyalásokat ebben a témában. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Hán biztos úr! Most megadom a szót az előadónak, Salafranca úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontosnak tartom, hogy azok az elvek, amelyek a rendelet hátterében állnak, meg, megfeleljenek a valóságban is az eszköz az eszköz megvalósításában, illetve fontos az, hogy jövőnket is ezek az alapelvek alakítsák. Nagyon fontos az is, hogy a ma a Balkánon születő gyermekek el tudjanak menni a könyvtárakban, meg tudják nézni a történelemkönyvekben azt, hogy pontosan mi is történt az elmúlt időszakban. Fleckenstein úr is elmondta, hogy komoly reményeket fűz a holnapi szavazáshoz, remélem, hogy nagyon nagy többséggel fogjuk tudni fogadni, és Biztos úr, nagyon fontos az, hogy a külpolitikánk, illetve a bővítési politikánk egymással koherens legyen, tehát konzekvenciára kell törekedni. Remélem, hogy tudjuk folyadni, folytatni az egész folyamatot, és örülök annak, hogy nagyon nagy az egyetértés a parlament és a bizottság között. Komoly kihívások elé előtt állunk, a belső ügyeinket is rendezni kell, például a Brexitet is, de mindenképpen ezzel párhuzamosan fog, foglalkozni kell a szomszédos országokkal, azokkal az országokkal, amelyek szeretnének csatlakozni az EU-hoz. Megfelelő pénzügyi eszközökre van szükség ehhez. úr is említette, hogy számos közös rendelkezésünk van, például a szomszédság politikával kapcsolatban, vagy a nemzetközi fejlesztéssel kapcsolatban, vagy, és biztos vagyok abban, biztos úr, hogy meg tudjuk találni a megoldást arra, hogy hogyan lehet ezt a rendeletet véglegesíteni, és így egyrészt realistán, másrészt pedig alapelveinkhez hűen tudnánk folytatni a szomszédsági politikát. Köszönöm. Kiitokset esittelijä Salafranka. Ja sitten toinen esittelijä. Köszönjük szépen Salafranka úrnak. Most meghallgatjuk Fleckenstein urat. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, három megjegyzésem lenne csak itt a végén a vitának. Először is, biztos úr, nem akarjuk összemosni a kompetenciákat, vagy megváltoztatni őket. Azt akarjuk, hogy a külpolitika és a szomszédsági és a bővítési politika szépen külön váljék, Remélem, hogy sikerül majd megtalálni a megfelelő megfogalmazást ahhoz, hogy ez átmehessen. Úgy gondolom, hogy a Nyugat-Balkánon élő polgárok elégedettek lehetnek velünk. Mert nem szórjuk a pénzt, <clears throat> hanem célzottan költünk, a klímavédelem, a szociális fejlődés, a gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés a célunk, és az, hogy az egyes országoknak úgy segítsünk, ahogy az nekik a legjobb, nem <clears throat> tanítómesteresen feltételeket támasztunk és a körmükre csapunk, hanem figyeljük, hogy mire van esélyük, <clears throat> hogyan fejlődnek, és hol tudunk <clears throat> alájuk nyúlni. <clears throat> Az IPA 3 egyértelmű jelzés a Nyugat-Balkán felé. Mindegy, hogy most a választások hogy alakulnak, mindegy még az is, hogy ebben a házban milyen többségek fognak kialakulni. Az Európai Parlament mindig a következő évek során is <clears throat> barátja, társa lesz a Nyugat-Balkánnak. Eldölt ügy, hogy legalább 15 milliárd euró értékben, hogy az ő integrációjuk az Európai Unióba minél gyorsabban megtörténhessen. Ezt a következő parlament is fog, folytatni fogja ezt a politikát. Köszönöm szépen. Ezzel akkor ezt a témát lezárjuk, holnap szavazunk róla. Következő napirendi pontunk a bizottság alelnökének, az Európai Unió külügyi főképviselőjének beszámolója az algériai helyzetről. Hán biztos úrnak adok szót. Parancsolja. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők! a utóbbi hetek során, február 22-e óta Algériában ö, óriási tüntetések zajlanak, és az elnök választásoknak ugye április 18-án kéne megtörténniük, azóta azonban folyamatosan tüntetések vannak országszerte. Buteflika elnök új mandátumát sokan vitatják, reformokra vágynak. Eddig békések voltak a tüntetések, és eddig a biztonsági szolgálatok is visszafogottan léptek föl. De az új miniszterelnök és miniszterelnök helyettes kinevezése kapcsán felmerült most már sokakban, hogy óriási reform hátraléka van az országnak, és az Európai Unió és Algéria kapcsolatában mérföldkőhöz értünk. Algéria stabilizációs tényező a térségben, nem szabad, hogy ez megváltozzon. Reméljük, hogy a partnerségünk a megszokott mederben halad folyá tovább. Egyeztettünk az ország helyzetéről, a később miniszterelnök helyettesé és külügyminiszteré kinevel, kinevezett <clears throat> új tisztségviselővel, és örülünk annak, hogy a rendőrség fellépése a tüntetése kapcsán visszafogott volt. De ezzel együtt a helyzet nagyon feszült, minden nap óráról órára követjük az eseményeket, és valamilyen pozitív választ a politikának meg kell tudni fogalmaznia. Nyitnia kell az országnak politikai értelemben a gazdasági, társadalmi fejlődés területén, főleg a fiatalok jövője érdekében. És ha bármilyen változtatást hoz a kormány, abba be kell vonni az egész társadalmat. Az algériai lakosság feladata, hogy majd eldöntse, hogy az átalakulás hogyan történjék. Ennek nyilván a választások a legjobb fóruma. Reméljük, hogy ennek a megszervezése, lebonyolítása is békében zajlik. Az Európai Unió technikai segítségnyújtással segíti a választások megszervezését, és persze küldünk majd megfigyelőket is. Egyelőre minden feltételét teljesíti az ország a pártatlan választásoknak. Várhatóan a nemzeti konferencia lesz az a fórum, ahol az átfogó reformokról átfogó vitát folytatnak majd a társadalom, társadalmi csoportok képviselői, és remélhetőleg politikai legitimitása lesz az döntéseknek. A polgári kezdeményezések sora fogalmazódik most meg, és a szemben álló felek reméljük, hogy közös utat találnak, az átmenet útját megtalálják, de még el kell dönteni, hogy kik lesznek azok, akik ezt az átalakulást levezénylik. Végül is jó, hogy az algériai lakosság hangot ad a véleményének. Az Európai Unió minden olyan reformtörekvésben támogatni fogja az országot, amelyek előremutatóak. Támogatni fogjuk Algériát a társadalmi-gazdasági reformokban, az új távlatok megfogalmazásában, a fiatalok munkához juttatásában. Mindez persze az ország autonómiájának teljes garantálása mellett képzeljük el a szomszédsági politikának a keretén belül. Az utóbbi négy hét eseményei megpróbálták az országot, annak demokráciáját, érettségét, és egyelőre úgy tűnik, hogy sikerül a békés átmenet levezénylése. Köszönöm szépen Hán biztos úrnak. Most pedig a néppárti frakció nevében Préde úr következik. Köszönöm szépen. Több százezer tüntető van Algírban, illetve általánosságban Algériában. Legitim módon azt kérik, hogy politikai átalakuló, átalakulás menjen végbe, hiszen Buteflika úr nem képes arra, hogy, és már idején nem is képes arra, hogy kormányozza az országot. Úgy gondolom, hogy a válságot valamilyen módon meg kell oldani. Az hogy valamilyen módon megoldjuk, a, megoldják az elnök utódlását, ez bizony egyértelműen olyan feladat, amit szeretnék, a, szeretnének az algériek, hogy megoldódjon, a civil társadalom bevoldásával kell ezt megtartani. Jelenleg most már a hadsereg vezetője is kérte, azt, hogy megtörténjen ez a váltás, de ugyanakkor más magasrangú személyek pedig éppen ellenkező nyilatkoznak. A Buteflika család úgy gondolom, hogy egyáltalán nem segíti az átalakulást, ismételten kudarcosá vált a politikai stratégiájuk. Algéria a régió stabilitásának kulcsa, Természetesen az a cél, hogy megfelelően szabadon és minden jogukkal élhessenek az algériak, és egy inkluzív társadalom alakuljon ki. A változás illúziója természetesen maga még nem a változás, radikális változásra van szükség Algériában. Köszönöm, Préda úr. Ayala Sender asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet hahn úrnak a nyilatkozatáért, egyetértünk a véleményével, és tudjuk, hogy eh, tudjuk azt is, hogy már napok óta békésen ugyanakkor nagyon büszkén tüntetnek az algériaiak a fővárosban és máskor is, szabad és demokratikus választásokat kérnek, mégpedig belátható határidőn belül. Én is egyetértek abban, hogy az átalakulást, az átmenetet mindenképpen támogatni kell Algériában. Algériával már nagyon régre nyúlik vissza, a kapcsolatunk nagyon közel áll egymáshoz, Algéria és az európai régió. Az elmúlt öt éves parlamenti ciklusban elértünk valamit, amit sokáig nem sikerült. Az EU és Algéria között létrejött egy kétoldalú delegáció. Ezt már régóta kérjük, és most végre megtörtént, valóra vált, és ez mindenképpen megerősíti majd a kapcsolatunkat Algériával, és reméljük, hogy az országban békés és demokratikus átmenet valósul meg. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony. Bász Belder következik, az ECR. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, összességében úgy gondolom, hogy Algériában nagyon mélyen gyökerező, gyökerezik a nemzeti szuverenitás, és végre felfogtuk, hogy milyen fontos ez a belföldi helyzet szempontjából is. A biztos úr is elmondta, hogy ez egy nagyon fontos szempont. Persze arra is oda kell figyelnünk, hogy rendkívül bonyolult a belpolitikai helyzet az országban. Heteken keresztül tartó tüntetéseken után vagyunk, és azt halljuk a tüntetőktől, hogy a régi romjaira nem épülhet fel valami új. Kérdés, hogy marad-e a régi elit az országban. Az Európai Unió szempontjából is nagyon fontos, hogy a helyzetet nyomon kövessük. Az úgynevezett arab tavasz 2011-ben azt eredményezte, hogy bizonyos csoportok előtérbe kerültek, amely csoportok esetében a vallási szempontok az elsőrang, elsőrangúak. Én mindig a békét támogatom természetesen, a békés folyamatokat, ugyanakkor azt a reményemet is szeretném kifejezni, hogy a keresztények ne tűnjenek el a nyilvános életből. Nagyon fontos ez az EU számára, és fontos, hogy Algériában minden algériai polgár számára érvényesüljön a vallási szabadság, és vége legyen a fundamentalizmusnak. Köszönjük szépen Belder úrnak! Nárt úrnak adok szót az Alde részéről. Köszönöm szépen. Algériának hihetetlen erőforrásai vannak, de egy korrupt katonai oligarchia kormányozza. Az állampárt pedig kizáró jellegű, és mindent behálóz. Azzal takaróznak, hogy a felszabadító háborúban váltak hőssé, de a valóság az, hogy a fiatalok, akik az ország felét, lakosságának felét adják, a fiataloknak nagyon sok, a fiatalok közül nagyon sok a a munkanélküli. Onnan indult a probléma, hogy a lakosság már nem tudja elfogadni azt, hogy egy béna kormányzása tökéletesen alkalmatlan személy kívánja ellátni az elnöki feladatot. Kérem, a ma ne zavarja meg senkit. Valójában a ma tegnap kezdődött, szeptemberben, amikor tisztogatás történt a hadseregben, illetve a titkosszolgálatban. Gyakorlatilag a saját meghosszabbítását, a mandátumának meghosszabbítását készítették, készített elő az elnök illetve a mögötte állók. A gond csak az, hogy a nép elkezdett erről beszélni. És életre kelt az a fikció, hogy lehetséges a változás, pedig a rezsim úgy gondolta, hogy a végtelenségig fogják majd az országot vezetni. Nagyon fontos az, hogy az algériai népességnek lehet, lehetősége legyen igazi demokráciát megélni. Algéria, Algéria egy nagyon fontos ország, Szahara határolja délről, és ők jelentik az igazi garanciát a térség biztonságára és stabilitására. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament olyan üzenetet küldjön Algériának, hogy mindenképpen támogatjuk demokratikus törekvés, törekvéseiket, támogatjuk őket, és támogatjuk Algéria jobb jövőjét, hiszen Algéria jobb jövője mindenki jobb jövőjét jelenti. Köszönöm. Edustaja Nárt. Köszönöm, Nárt úr. Most pedig Urtaszun úr következik a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm azokat, az algériakat, akik büszkén és ünnepelve vonultak ki az utcára. Örülök annak, hogy a nők is szabadon tüntethetnek. a különböző válságok és polgárháború után egészen más oldalt kezdenek el írni az algériai történelemben. Ugyanakkor Brüsszel továbbra is vakon és némán reagál a helyzetre. Európának egy utat be kell járnia, és jó lenne, hogyha testvérien és támogatóan lépnénk fel az algériakkal kapcsolatban. Úgy tűnik, végre a rezsim is elkezdett arra hallgatni, hogy megváltozhatnak a dolgok. Az emberi méltóságon, illetve az emberi jogokon kell alapulnia a következő rendszernek. A demokratikus átmenetre kell törekedni, jó lenne, hogyha nem csak színjáték következne be. Köszönöm. Kétos Erostia Urtason. Nagyon szépen köszönjük Urtason úrnak, most pedig Urban Crespo úrnak adok szót a Guer részéről parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az algériaiak tüntetnek az utcákon, elegük van a totalitárius politikai és gazdasági rendszerből. bouteflika végül úgy döntött, hogy nem jelölteti magát még egyszer, viszont a nép mást kér, azt kéri, ennél többet kér, azt kér, hogy mondjon le Buteflika, hogy új választásokat rendezzenek, illetve hogy élhessenek alapvető jogaikkal. Évek óta senki nem beszél Algériáról. Nos, Algéria Európa harmadik legnagyobb földgázellátója. Kérem, múlt érdekek is fűznek minket Algériához, az emberi jogokra mégsem figyel oda senki. Nagyon fontos, hogy támogassuk a tüntetőket. Az Európai Parlamentből is Támogatni kell a demokratikus kéréseket, igazuk van, mindenképpen föl kell lépnünk. Köszönöm szépen Orbán Crespo úrnak. Most az EFDD frakció nevében Jonathan Arnott kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Átérzem a helyzet súlyosságát. A tüntetések egyelőre szerencsére békések voltak. Fiatalok mentek főleg az utcára, mert ők valami másban hisznek, mint amit az algériai kormány szeretne rájuk erőltetni. Az algériaiak maguk úgy kommentálják a helyzetet, hogy számukra a legfontosabb a szólásszabadság, ki szeretnék mondani, ki szeretnék fejezni, hogy mit gondolnak. A helyzet súlyos, mert Buteflikát maga a hadsereg parancsnoka nyilvánította kormányképtelennek, de a szólásszabadság sok mindent jelent, például a vallásszabadságot is. És az algériai alkotmány ugyanezt papíron garantálja, de azért a vallási kisebbségeket rendesen üldözték, különösen egyébként a keresztényeket. Két konkrét esetben is itt a parlamentben hallgattunk meg Algériában működő katolikus lelkészeket, akik üldöztetést szenvedtek. És a 44. helyről a 22. helyre jött előre sajnos Algéria, a tekintetben, hogy mennyire üldözik a vallásokat a keresztényeket, a protestánsokat, katolikusokat egyaránt próbálják visszaszorítani, és börtönbüntetés jár a szociális médián való <clears throat> agitációnak, úgymond. Úgyhogy szeretném tudni, hogy minden jelenlegi vita során vajon a vallási kisebbségeket sikerül-e majd felszabadítani a következő időszakban üldöztetésük békjója alól. Köszönöm szépen. Kolombier úrnak adok szót az ENF frakció képviselőjének. Elnök asszony, a francia-algéria kapcsolatok sok feszültségtől voltak terhesek. A függetlenség kivívása óta ö, azt halljuk itt ebben a teremben gyakran, hogy Algéria a demokratikus átalakulás útján van, és ezt majd az Európai Unió támogatja. De mit tehetünk ugyanezért? Nem tagja Algéria az Európai Uniónak, és minden ö, relatív. Az algériai nép a függetlenségért küzd, de ezt már 55 éve teszi, és nem sok mindent ért el. Az algériai események ö, után Buteflika hosszú uralma következett, ő nyilván már az ő szabadossága már lejárt. Tehát szimpatizálunk ezekkel az új hangokkal, de nem szabad, hogy a jelenlegi ö, események bármilyen módon ürügyet adjanak arra, hogy Algériából újabb menekült áradatot követünk be. Köszönjük szépen, a Salafranca úr következő. Tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Aggodalommal figyeltük az algériai eseményeket, az elnöki választások felfüggesztését, azt a kérést, hogy a köztársasági elnököt felfüggesz, felfüggesszék. Az algériai nép szabadságot, demokráciát követel. Nagyon szeretném, hogyha mindez rendben történne, jó lenne, hogyha nem lenne hatalmi űr, és ne kerüljen, ne kerüljen sor olyan atrocitásokra, amelyek más ha történtek a régióban, vagy ne ismétlődjön meg az a polgárháborús helyzet, amire már sor került egyszer Algériában. Nagyon fontos az, hogy a politikai pártok, illetve a civil társadalom összefogjon, hogy a társadalom egységesen lépjen fel, és végre az algériai nép szabad választásokban vehessen részt nemzetközi segélettel. Remélem, hogy az Európai Unió, amely fontos partnere, társa Algériának, valamilyen módon tudja támogatni, segíteni ezt a folyamatot, és remélem, hogy megkapják, azok, megkapják a tüntetők azt, amit kérnek. Köszönöm szépen, Páncéri kolléga! Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Algériában folytonosan ismétlődnek a tüntetések, ezek hatalmas, ugyanakkor békés tüntetések, egyértelmű, hogy hogyan gondolkodik az algériak többsége. Először azért kezdtek el tiltakozni az emberek, hogy ne jelöltesse magát öt-ötszörre is az elnöki posztra az elnök, utána pedig egyértelművé vált, hogy politikai átalakulást követelnek. Buteflika nélküli választásokat akarnak, de azt mondták, hogy eh, olyan választásokat akartunk, amiben nincs Buteflika, most megkaptuk Buteflikát, de nincsenek választások. Tehát a helyzet még nem oldódott meg. Nagyon fontos az, hogy Algéria stabilitások, stabil keretben hajtsa végre a demokratikus átmenetet. Az úgy gondolom, hogy az algériai alkotmány 102-es cikkének aktiválása lehet első lépés, jó első lépés, de ez még nem minden hogyha egyensúlyos, egyensúlyjal alakul át, megfelelő egyensúlyjal alakul át Algéria, akkor azt gondolom, hogy ez meghatározó lehet a régióban is. Köszönöm. Köszönöm, Páncéri út. Marek Jurek következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Nyilvánvalóan nyomon követjük az algériai eseményeket, ez az ország nem csak földrajzilag áll közel hozzánk. Mindannyian emlékszünk még a 90-es évek eseményeire, a legutóbbi demokratikus kísérlet akkor zajlott az országban, és ahhoz az eredményhez vezetett, hogy az iszlamista felszabadítási front nyert, ehhez jött a polgárháború, és ez Európát is erősen érintette. Ezen háttér előtt el kell ismernünk, hogy Hán biztos úr nagyon türelmesen, nyugodtan figyeli az eseményeket, és erre szólít fel minket is. Európának valóban az az érdeke, hogy békésen oldódjon meg a konfliktus, és semmiképpen sem követhetjük el azokat a hibákat, amelyeket Líbiában vagy más országokban elkövettünk az arab tavasz során. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Saifi asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Algéria szíve ismét verni kezd, ezt is olvashattuk az algériai transzparenségem. Az agrén népnek szeretnék üdvözletet küldeni innen, innen örülök annak, hogy ennyire bátrak, ennyire jól megszervezik magukat. Példás az, hogy ilyen békésen tudnak tüntetni. Az összes generáció részt vesz ezekben a tüntetésekben, az összes régió ott van, és azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy a rezsimnek meg kell változtani. Változnia. Az átalakulást nem vezethetik azok, akik az, EU, akik az országot ide juttatták. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak mindenképpen tennie kell valamit. Nem adhatjuk azt a benyomást, hogy nem értettük meg, vagy nem kelthetjük azt a benyomást, hogy nem értettük meg, mit kérnek az algériakat. Az algériai nép nagyon méltóan mutatja azt, hogy mit szeretnének szabad és demokratikus Algériát. Azt gondolom, hogy ez egy kiválóan pozitív üzenet a jövő generációja számára. Köszönöm. Köszönöm, Szeifi asszony! Javi López következik. Muchas gracias, presidenta, señor... Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Most Algériáról beszélünk. Hetek óta minden pénteken milliók tüntetnek Algériában, az Algériai utcákon, a politikai, gazdasági és társadalmi helyzet miatt tüntetnek. Buteflika